Oké, okay, kollég. Jó reggelt, kollégák! Mindenkinek jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket a Foglalkoztatási Bizottság ülésén. Ez egy interakcióval megtartott online ülés, és néhány technikai megjegyzést tennék, mielőtt elkezdjük. A tolmácsolás a következő nyelveken elérhető. Francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, portugál, magyar, litván, lengyel, szlovén és román. Csak az aktív résztvevők szólhatnak, akik a hozzászólók listájára kérték a felvételüket. Spontán hozzászólásokra nincs lehetőség. Mindenkit kérünk arra, hogy a mikrofonját némítsa el, miközben az ülést hallgatja és nem beszél. Kérjük, hogy a vízhang elkerülésére használjanak fülhallgatót, és minden résztvevő a teljes nevével jelentkezzen be az ülésre, így őket könnyű azonosítani. Fibrom, we will not accept names nem fogunk elfogadni olyan neveket, mint Hello Kitty, Superman és egyéb magán csetelés során használt neveket. A passzív résztvevőket arra kérjük, hogy csak hallgatás üzemmódban kövessék az ülést, vagy pedig az internetes oldalon kövessék a szakbizottság ülését. Amennyiben gyenge az internetes kapcsolat, akkor a passzív résztvevőket arra fogjuk kérni, hogy lépjenek ki a rendszerből. Köszönjük szépen, kedves kollégák, a megértésüket. Remélem, hogy mindenki jól van, biztonságban van a családjával együtt, otthon, és az első napi rendi ponttal fogjuk kezdeni, ami a szociális biztonsági rendszerek összehangolása. Gabriel Bischoff a szocialista frakciótól ennek a témának az előadója. Ez a hármas napi rendi pontunk, a ma tárgyalt pontok közül az első, és ő most be fog számolni a 13. triológus ülésről, a szociális biztonsági rendszerek összehangolásának a felülvizsgálatáról. Ez október 29-én volt, úgyhogy megadom a szót előadónknak, hogy számoljon be a bizottságnak a tárgyalásokról. 5 percre tiéd a szó, Gabriele. Hello, good morning everybody. Yes. Reggelt kívánok mindenkinek. Ez az első probléma, hogyha ezt írja a képernyőre, hogy Gabi, akkor gondot okoz. Kérjük, hogy a jövőben ne használjon ilyen neveket, Superman, Hello Kitty, Gabi, és így tovább. Igen, de a nevem az Gabriele, és ennek a neve Gabi, de legközelebb tökéletesen fogom ezt megoldani, és akkor tudni fogják, hogy én vagyok. Köszönjük szépen, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Itt a parlamentben komolyan ragaszkodtunk ahhoz, hogy a tárgyalások folytatódjanak, és nyitottak voltunk. A koronaválság ellenére igyekeztünk keményen dolgozni, a kompromisszumokon sokat dolgoztunk, mert tudjuk, hogy több millió dolgozó számára Európában nagyon fontos ennek a dossziénak a felülvizsgálata, és most számolok be a szociális biztonsági rendszerek koordinálásának témájában tartott utolsó trialógusról, amely október 29-én zajlott. Ez a második trialógus volt a német elnökség alatt és a tárgyalások első fordulójából pozitív benyomásokkal távoztunk. Erről be is számoltunk egyébként a szakbizottságnak. Sajnálatos, hogy most viszont azt kell mondanom, kevésbé vagyunk optimisták. Az igaz, hogy a német elnökséggel szemben az elvárások igen komolyak voltak, és a miniszter is biztosított bennünket arról, hogy a 883 per 2004-es rendelet és ennek a trialógus sorozatnak a lezárása fontos számokra, de hát ez a mostani találkozó nem mutatta ezt. Három fő téma maradt, ugye, amit igyekeztünk megtárgyalni. Az első a munkanélküliségi juttatás hordozhatósága, a másik a PDA egy prioritizálás, a harmadik pedig a kritériumok listája, aminek alapján el lehet dönteni, hogy az érintett cég székhelye hol, tartoz, hol található. A parlament a mentességek témájában is kompromisszumot kötött, a meghatározás módosítását is elfogadta, és csomagjavaslatot készített a munkanélküli juttatások exportjáról, de sajnos attól tartok, hogy ezt a német elnökség nem veszi igazán komolyan. Ez a csomag pedig több ezer a határon ingázó dolgozónak segíthet, és mutathatja azt is, hogy milyen kapcsolatban vannak ezek a dolgozók az nekik munkát adó tagállammal. A kritériumokat is módosíthatnánk a tekintetben, hogy a postafiók cégeket megszüntethessük, illetve a szörnyű kihasználást is megszüntessük, amelyről olyan sokat hallottuk. A parlament bemutatta, hogy hajlandó kompromisszumot kötni készen áll erre. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak is az erőfeszítéseit, ugyanis ők is kiálltak a kompromisszum mellett. A parlament tárgyaló csapata azonban most már a kétségeiről kell, hogy számot adjon. Nem tudjuk, hogy tényleg szeretnék-e lezárni ezeket a tárgyalásokat még idén a tanács részéről, vagy sem. Ugye itt arról van szó, hogy egy csomagot állítsunk össze, amely nem igazán tökéletes senki számára sem, viszont javítja a mobilitást az, az ingázó dolgozók számára, és reméljük, hogy a jövő héten komolyabban tudunk előre haladni, lesz még egy trialógus, ugyanis, és azt is reméljük, hogy a tanács nem csak ismételgetni fogja az álláspontját, hanem tényleg valóban érdemben tárgyalni szeretne. Mi kiegyensúlyozott kompromisszumot szeretnénk kötni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Gabi. Köszönöm ezt a beszámolót. És mindenkinek köszönöm a megértését. Most itt eh, ugyanis a legjobb csapat dolgozik velünk, és a COVID ellen is együtt küzdünk velük. Köszönöm mindenkinek a megértést. Nagyon a, fontos, hogy a teljes nevünket használjuk. Köszönöm szépen. Most pedig akkor rátérhetünk a következő napi rendi pontunkra. Ez a négyes pont, amely a módosítások megvitatását tárgyalja. Sidló, Beáta Sidló jelentéséről van szó, az öreg kontinens előregedése, az idősödéssel kapcsolatos politika 2020 utáni lehetőségei és kihívásai, tehát ehhez a véleményhez készült módosításokat vitatjuk meg. Úgyhogy szeretném megadni először a szót az előadónknak, ő fogja a jelentéstervezetet bemutatni, maximum 5 percet tudok neki biztosítani, és utána pedig a két árnyék előadónk kap szót, mindenki két percet kaphat, de először hallgassuk meg Beáta Szidlót. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök úr, és megköszönöm a az összes módosító indítványt, ezzel szeretném kezdeni, mert a kollégák nagyon sokat nyújtottak be, több mint 600 módosítóról van szó, és ezek fontosak, mert fontos tartalmi kiegészítéseket tartalmaznak, tehát érdemes ezeket megvizsgálni. A módosítások több témát is tárgyalnak, amelyek ebben az időszakban e, most különösen fontosak, a magányosodás, a kizárás a társadalomból, a diszkrimináció, és így e, tovább. Tehát nagyon sok módosító egyébként a nők helyzetével foglalkozik. Miért? Azért, mert e, nagyon gyakran az idősek a nők közül egyedül maradnak, elszigetelten, nagyon alacsony a jövedelmük, és fontos, hogy támogatást kapjanak, amely lehetővé teszi, hogy egészségben és emberhez méltóan tudják az életüket élni. A diszkrimináció, a sztereotípiák, a társadalomból való kizárás elleni küzdelem nagyon fontos, és örülök annak, hogy a módosítókban erről sok szó esik. A módosítók megmutatják, hogy igen, igenis lépnünk kell ezen jelenségekkel szemben. A módosítókat látva azt is látom, hogy az idősek aktivitásáról is sok szó esik, tehát arról, hogy intellektuális vagy fizikai tevékenységekkel foglalják el magukat. Ez pedig az egészségi állapothoz kapcsolódik természetesen nagyon sok mondosító indítvány azzal is foglalkozik, hogy milyen az idősek hozzáférése az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Ez több módosító indítványban megjelenik problémaként. Nyilvánvaló, hogy a digitális világból való kizárás, elszigetelődés is nagyon komoly nehézségeket okoz. Azt hiszem az elmúlt időszakban mindannyian megértettük, hogy ez milyen fontos, különösen most, és az idősek körében ez a probléma még súlyosabban van jelen. Nagyon nehéz a mostani időszakban, a COVID járvány idején a digitális hozzáférés nélkül élni. Kiderült, hogy az idősek helyzete különösen nehéz, és őket még komolyabban érinti a digitális elszigetelődés, ez igen súlyos problémákat okoz az ő életükben. Szeretnék tehát köszönetet mondani a kollégáknak a beküldött módosító indítványokért. Remélem, hogy mielőbb majd ki tudjuk dolgozni a kompromisszumos módosító indítványokat, amelyeket a kollégák is támogatnak. Én szerintem a jelentésünkben jó megoldásokat kell, hogy biztosítsunk az idősek számára. Köszönöm szépen, elnök úr! Megköszönöm, Beáta, az előadásodat, és akkor most térjünk át az árnyék előadókra. Román Atomsz következik a néppárti frakcióból, ő az egyik árnyék előadó, két perce van. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen a szót is, elnök úr. Meglepett engem az, hogy a módosítók száma ilyen magas lett egyébként, és remélem, hogy ez egyébként egy új tendenciát is jelez, hogy ez egy fontos probléma, amely a kollégákat foglalkoztatja, és az Európai Parlament komolyan veszi az előregedést. Ez egy általános demográfiai probléma, és szerintem erre sokkal több figyelmet kellene, hogy fordítsunk. A generációk közötti együttműködés elengedhetetlen, ez alapvető ahhoz is, hogy a társadalom életminőségét javítsuk. A néppárt kapcsolatban több módosító indítványt is készítettünk, és reméljük, hogy az üzenetünk mindenkihez eljut, akinek szüksége van a mi üzenetünkre, együttműködésünkre. Meg kell, hogy védjük az időskorú lakosságot, nem szabad, hogy a diszkriminációt megengedjük. Garantálni kell mindenki számára az egyenlő hozzáférést az egészségügyi szolgáltatásokhoz, ugyanúgy, mint az új technológiákhoz. Hogyan tudjuk ezt a gyakorlatban megtenni? az Európai Parlamentben is példát kell mutatni. Az idősek hozzá tudnak járulni az európai gazdaság működéséhez, és a társadalomban nagyon fontos az, hogy aki egészséges, aktív, az maradhasson is egészséges és aktív, és akár a munkaerőpiacon is dolgozhasson. Tehát az idősek segítségével tudjuk, garantálni az európai irányelvek működését is. Például arra gondolok, amely a család és a magánélet és a munka összeegyeztetéséről szól, és ez nagyon fontos a fiatalok számára, itt az aktív idősek segíthetnek. Az informális ismeretek egyébként generációról generációra adódnak át, segítenünk kell mindenkinek, akinek szüksége van rá, nem hagyhatunk egyedül senkit, különösképpen nem az öregeket, akik elszigetelten, akár vidéki településeken élnek, és nehéz pszichológiai helyzettel néznek szembe. Előfordul, hogy ellátásban kell, hogy részesüljenek az életük utolsó éveiben. Nem szabad diszkriminálni őket. Még egy utolsó aspektust szeretnék kiemelni itt a végén, hogy az Európai Unióban egyre inkább az idősödéssel megjelenő betegségekre kell odafigyelni. A demens személyek száma is egyre nő, ez a betegség egyre többeket érint, és ezt is prioritásként, ezt a problémát is prioritásként kell kezelni, formális és informális segítséget nyújtva. Nagyon jó javaslat az is, hogy a városok környezetét idős baráttá alakítsuk. Tehát az ő szemükkel megvizsgálva a várost, és elkerülve az idősek kizárását. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a másik árnyék előadónknak, Milán Berglásznak. Tessék parancsolni. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy ezt az eszmecserét lefolytatjuk itt a foglalkoztatási szakbizottságban a társadalom előregedéséről. Az európai gazdaság fellendítése egy olyan folyamat, amelyben az idősek is részt vehetnek. Egyébként pedig az európai szemeszterben, a kohéziós politikában és minden EU-s politikában meg kell, hogy jelenjen az idősödéssel kapcsolatos szempont. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez több generációk közötti szolidaritást igényel, hogy át kell alakítani a közszolgáltatásokat oly módon, hogy mindenki számára elérhetők legyenek egyenlő módon, és különös hangsúlyt kell fektetni a kiszolgáltatott társadalmi csoportokra. A szolgáltatások iránti igény, különösképpen az egészségügyi szolgáltatások iránti igény nő meg a társadalom előregedésével. De nem hagyhatjuk magukra az időseket, hogy egyedül küzdjenek ezzel a problémával a helyzet egyébként az idősek életkörülményei, a fiatalok életkörülményeitől is függ, milyen hozzáférésük van az oktatáshoz, hogyan tudják a magánéletet és a munkát összeegyeztetni, az egészségügyi szolgáltatásokhoz hogy férnek hozzá, mindez meghatározza az időskori állapotot. Tehát az időskor az nem kezelhető elszigetelten és ezért nem szabad sem ö, szociális ö, státusz, sem ö, életkor alapján diszkriminálni senkit. Támogatom a módosítókat, és különösen szóltam elek a nők jogai mellett. Nagy kihívás előtt állunk most. A legtávolabbi térségekben élő fiatalok, elszigetelt fiatalokra is oda kell, hogy figyeljünk, tehát közös politikára van szükségünk, és eszközökre, amelyek segítségével a strukturális nehézségeket megoldjuk, és ezeket a régiókat is segítjük a társadalomból való kizárást meg kell előzni, ahelyett, hogy csak utólag kerüljük. Az életminőség egyébként nagyon sokban függ a szociális státustól. Remélem, hogy jó kompromisszumot tudunk kötni majd, amely egy fontos vélemény magja, lényege lesz és ez majd a többi intézménynek, többi szereplőnek is fontos üzenetet küld. Remélem ki tudjuk használni az új lehetőségeket. Köszönöm szépen, most pedig A Renew frakciótól adom meg a szót a Velli képviselőnek. Morning, thank you, Chair. Jó, jó reggelt kívánok mindenkinek, elnök úr, kedves kollégák! Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm a raportőrnek azt a nagyszerű munkát, amit elvégzett, és a kompromisszumos módosítókat is köszönjük, amelyeket szintén jó időben elköld, elküldött a kompromisszumok hatékonyan próbálják kezelni azt, hogy hogyan kezeljük a népesség örekedését, és hogyan biztosítsunk méltóság teljes életet az időseknek emellett. Hosszú távú stratégiára is irányulnak, azt illetően, hogy hogyan lehet e, revitalizálni a kontinenst. E, vannak olyan módosítók, amelyek kívülesnek a jelentés hatáskörén, noha jó ötleteket is tartalmazhatnak, nem tartoznak ide az öregedés jelensége, illetve a vidék elnéptelenedése egy nagyon aggasztó folyamat, amely eh, célzott intézkedéseket igényel. A Renew számára az alábbiak a fontos dolgok, eh, az egészséges öregedés feltételeinek megteremtése, eh, az idősek társadalomba való bevontságának növelése, a generáció közti interakció erősítése, a tagállamok bátorítása arra, hogy eh, az idősekre szabott munka lehetőségeket teremtsenek, eh, vegyék figyelembe a helyi területek adottságait, eh, és mindezek feleljenek meg jobban a valós igényeknek. Ami a digitális tevékenységet illeti, EU standardokra van szükség, amelyek révén megalak megelőzhető a kor alapján történő diszkrimináció az egészségügyi rendszerekben. Emellett a beteg jogokat határon átnyúlóan is ér, el kell e, fogadtatni, érvényre kell juttatni, e, és ki kell használni a az őszülő gazdaságban rejlő előnyöket. Köszönöm a támogatást. Köszönöm e, kollégák, eh, hogy eh, általában sikerül rövidre eh, fogni a hozzászólásaikat. Most Dominik Bilde, Bilde következik. Köszönöm, elnök úr. Az idősekről gyakran van szó. Én különösen azokra gondolok, akik méltóságban dolgozták le egész életüket, és most mégis borzalmas körülmények között élnek mondjuk egy idősek otthonában 23 százaléka mm, ezekben az intézményekben a Covid betegeknek meghal. Ez egy szörnyű statisztika, amely bemutatja, hogy ez az ágazat szörnyű körülményeket enged meg az egészségügyi válság közepette is. Az országok lemondanak, általános közöny uralkodik, és ez igazságtalan politikát jelent. Immár évek óta e, megpróbálnak barkácsolni különböző válaszokat a tagállamok, de e, nem szabad e, elhalasztanunk a becsületes diagnózist, hogyha a válság, ez az egészségügyi válság, eh, az időseket is érinti, nem szabad elfelejtenünk azt a közönyt is, eh, amely egymillió eh, francia idős embert érint. Ez gyakorlatilag egy társadalmi halált jelent. Elveszik az idősek korábban kiemelt szerepe a társadalomból. az a civilizáció, csak az a civilizáció tud becsületesen élni, amely odafigyel az idősekre. Látjuk évente, hogy milyen sors jut azoknak a fiataloknak, akik építették a társadalmunkat, és akik most áldozatai az antiszociális politikának, amelyet az egymást követő kormányok alkalmaznak. Ez egy kötelesség az idősek iránt. A képviselőasszony olvasta a szövegét, és elég rossz volt a hangminőség. Köszönöm, Dominik, és akkor most Tatjana Zsdanoka következik. Nagyon visszhangos, nagyon visszhangos, mondja az elnök is. Sajnos ezt nem lehet tolmácsolni. Sajnos ilyen visszhangos... Jó, most jobb. Köszönöm. Nem. Köszönöm a raportőrnek. Hope that the work on amendments Reméljük, hogy a módosítókon eh, elvégzett munka sikeres lesz. Mi magunk is nyújtottunk be néhány módosítót. Ezek eh, leginkább a diszkriminációmentességgel eh, foglalkoznak, valamint a kiszolgáltatottak helyzetével, például a kisebbségi, valamint a fogyatékkal élő idősekre gondolunk. A diszkriminációmentességet mentességet az alapvető jogok kartájának értelmében értjük, nem akarunk kizárni ebből semmilyen, semmilyen eh, kisebbséghez tartozó személyt sem. Eh, nyilvánvaló, hogy a nemek közti figyel, fizetés egy, eh, egyenlőtlenség az rávetül az idősek anyagi helyzetére is. Emellett a minimális jövedelem fontosságára rá szeretnénk világítani. korábban is megfogalmazódott már a minimálbér bizonyos korábbi irányelveknél, ugyanakkor a minimál jövedelmet az idősek körében eddig nem állítottuk a közép központba. Tehát itt oda kell figyelni azokra is, akik már nem dolgoznak. A módosítók egy része a gondozásra is irányul. Elsősorban az otthoni gondozást részesítenénk elő, előnyben, ugyanakkor az informális gondozást is támogatni kell általában a formális, tehát a hivatásos gondozókra figyelünk oda. A tanulás időskorban is fontos, különösen most, amikor a digitális eszközök használata előtérbe kerül az idősek körében is akár az egészen idős embereknek is kell használniuk olyan eszközöket, amelyekkel korábban nem tudtak megismerkedni. Köszönöm. Köszönöm, Tatjana. És végezetül Daniele Rondinelli nincs itt, ezért az utolsó hozzászólónk Sandra Pereira a GUA részéről. Sandra, hall bennünket, lát bennünket, öné a szó.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 tükrözik azt, hogy mi ezt egy komplex feladatnak tartjuk. Nyilván mások a területek és más a biológia is. Az állami szolgáltatásokra kell helyezni a hangsúlyt, amelyek biztosítják az életminőséget. Ez egy olyan elkerülhetetlenség, amelyet minden társadalom képes kell, hogy legyen kezelni valamilyen módon ünnepelni ezt azzal, hogy biztosítjuk a sporthoz, a kultúrához való hozzáférést, olyan társasági terepeket biztosítunk, amelyek nagyobb méltóságot adnak az idősebbeknek. A haladás egy jelének gondoljuk ezt, és vannak adatok, amelyek arra utalnak, hogy az időskorról komoly sztereotípiák élnek az emberek fejében. Valóban ott van az elszigetelődés, a magány, másfelől viszont Másfelől viszont azt is látjuk, hogy egyre később van nyugdíjkorhatár, és egyre hosszabb ideig dolgoznak az emberek. Oda kell figyelni a generáció közti kapcsolatokra is. Egy méltóságteljes, egészséges öregedés azt feltételezi, hogy megerősítjük az egészségügyi szolgáltatásokat, az otthonápolást, kialakítunk olyan hálózatokat, amelyek segítséget tudnak nyújtani az időseknek, amikor szükségük van erre új kötelékeket kell kialakítani a generációk között, a mobilitást javítani kell, hogy az inkluzívabb legyen, emellett felhasználni a tudományos eredményeket, amelyek javítani tudják az idősek életminőségét oda kell figyelni arra, hogy tompítsuk a megfordít, megfordult korpiramisnak a hatásait a társadalomra. Az öregedést egy befogadó és egy kirek, nem pedig egy kirekesztő társadalom keretében kell értelmezni. Köszönöm, kollégák. Mindenki nagyon szépen összefogottan beszélt és akkor most eh, megadom a szót a raportőrnek, hogy zárja le a témát eh, két eh, percre. Beáta, öné a szó, ha hall minket. Beáta Sidló. Beáta Sidló. Beáta. Myślę, że teraz jest, myślę, że teraz jest w porządku. Excellent. Dziękuję. Köszönöm. Azt gondolom, hogy most jól hallanak engem szeretném megköszönni mindenkinek, aki ehhez a fontos témához hozzászólt. Nagyon sok aspektust kezeltünk különböző dimenziókban kell gondolkozni, e, és ezeket próbáltuk a jelentésben is megjeleníteni. A legfontosabb azonban az, hogy el kell fogadnunk azt, hogy a változó világban a Európa változik, mi magunk is változunk, az elvárásaink is változnak, illetve az idősek elvárásai is változnak e, e, fontos, hogy ezt eh, megfelelően eh, definiáljuk. Politikai szempontból is fontos eh, a negatív következmények megakadályozása. Ezek olyan kérdések, amelyek szerepelnek a különböző módosítókban, és itt is elhangzottak a vita során meggyőződésem, hogy képesek leszünk megfelelő kompromisszumokat és megoldásokat kialakítani, és hogy ez egy olyan jelentés lesz, amely jó megoldásokat nyújt az időseknek egész Európában, és mindannyiunkat elégedéssel tölt el. Köszönöm minden kollégának és minden résztvevőnek hogy elmondták az elmondani valót. Köszönöm Beátának, annyit még említenék, hogy október 8-áig lehetett módosítókat benyújtani. A foglalkoztatási bizottságban a szavazás az december 1-én lesz. Köszönöm még egyszer, és a további szép napot kívánok azoknak, akik most leválnak rólunk. was cancelled, also now töröltük a következő digitális oktatásra vonatkozó pontot, és a, ezt követi a a bizottság ...2020 per 256-os új többéves éves tervezés lehetévé tevő tervezete. Az alapvető törvényekre vonatkozó dokumentum előadója Meterik kollega a zöldektől, és szeretném, hogyha most meg is tudnánk kezdeni a, először a bizottság hozzászólásával az Európai Statisztikai Kapcsolatok közös kereteiről és a személyek és háztartások statisztikai adataira vonatkozóan. Megkezdjük a vitát, a véleménycserét, és remélem, hogy ezzel jelentős mértékben előbe fogjuk tudni vinni a statisztikai adatok megbízhatóságát, a a társadalmi szociálpolitikára vonatkozó rendelkezésekkel pedig a gerincét adhatjuk annak a harcnak, amelyel fellépünk az egyenlőtlenségek ellen, és erősítjük a befogadást, az EU források megfelelő felhasználását, az erősségeket, gyengeségeket az, az intézkedéseinkben meg tudjuk határozni, amivel javítani fogjuk az adat gyűjtést és felhasználást. Didier Düklernek adom meg 8 percre a szót. Kérem, mutassa be a felhatalmazáson alapuló jogi aktust. Dupré úr, kérem, öné a szó. Yes, uh, hello, thank you, uh, good morning, thank Köszönöm szépen, jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm, hogy megkapom a szót. Tavaly fogadták el, ahogy ön is elmondta, a közös kereteket megalapozó jogszabályt a szociális felmérések statisztikai adatgyűjtésére vonatkozóan. Nos, a négyes cikk ebben a jogszabályban felhatalmazza a bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal több éves eh, kereteket írjon elő a különböző szolgálatok eh, adatgyűjtési gyakorlatára vonatkozóan. A részleteket határozza meg ebben, mint eh, ön is említette, ebben a jogszabályban van némi rugalmasság, részletes meghatalmazás, részletes leírások is vannak, de mégis van némi rugalmasság, hogy a felhasználók által kért kérdéseket is fel lehessen venni, a munkaerővel kapcsolatban, például a munkaerős adatgyűjtéssel kapcsolatban, és ez javítja a tervezhetőséget. Az első bizottsági jogszabály, amelyet ön is említett, az első felhatalmazáson alapuló jogi aktus, a 2002 per 256 az első tervezési szakaszban jött létre, és 2021-2022-re vonatkozó rendelkezéseket tartalmazott. De ez szükség van arra most, hogy ezt a felhatalmazáson alapuló tervezéses jogi aktust módosítsuk úgy, ahogy azt a 2023-as év évre vonatkozóan az európai életkörülményekre vonatkozó felmérés is jelezte, hiszen ez a, az első jogszabály elfogadta elfogadta akkor még nem volt eh, életben. Új szükségletek merültek fel a vészhelyzettel kapcsolatban, és az adatgyűjtést ezért az új helyzethez eh, a lehető legközelebb kell igazítani. 2023-ra kell tehát eh, a jogszabályt adaptálnunk, még mielőtt a munka, a munka megkezdődne a 2023-as célkötőzések között a költségvetési hatékonyság is szerepel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus első rész B fejezetében szerepel, és a felhatalmazáson alapuló eredeti jogi aktusnak a mellékletében is. A hatékonyság szakpolitikai szükségleteket, elvárásokat támaszt a felhasználó számára is, és egyfajta befogadó megközelítést, hogy senkit, senki ne maradhasson le, senkit ne hagyjunk hátra a gazdasági átalakulások során. A felmérés az életkörülményeket tartalmazza, és lehetővé teszi azt is, hogy felmérjük az elosztással kapcsolatos adatgyűjtést is. Tehát a, azt követően, hogy az elosztással kapcsolatos információkat gyűjtjük, szükség van arra is, hogy a, a háztartási e, adatokat, e, foglalkoztatást, az emberek élethelyzetét, a fogyatékossággal élők e, helyzetét egy-egy háztartásban külön megvizsgáljuk. Nagyon fontos ezért, hogy értékelni lehessen az energiafogyasztás, energiaköltség, a lakások szigetelésének információit is, elosztási szempontból is. Ez tehát ennek a modulnak a célja. 2023-ban ezen kívül már a felmérés tartalmazni fogja a lakhatás és lakhatási problémákra vonatkozó információt is. Egy sokkal átfogóbb, általánosabb, lefedő információnk lesz, tehát ennek alapján 2023-ban. Köszönöm a figyelmüket, és köszönöm, hogy szólhattam. Köszönöm szépen én is. Most pedig megadom a szót azoknak, akik előre szót kértek. Mindenki maximum két percben szólhat hozzá. A, a néppártól és az SZND-től senki sincs a listámon, a Renew-tól Renew sem. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki ennek ellenére szeretne hozzászólni a e három frakció részéről. Kérem, a virtuális kezüket emeljék fel. Igen? Nem. Nos, akkor megadom a szót Péter Hansennek a, a zöldek, ré, a zöldek részéről, és Kira Marian, Kira kérem, kezdje meg a hozzászólását. Kira nincs itt, az, az ID-től sem, akkor az EKR-től Margarita de la Pisacarion. Margarita, kérem. Excellent. Hola. Remek. Jó napot kívánok. Két perce van. Remek. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy mennyire eltérően állunk hozzá a különböző tagállamokban élők élethelyzetének statisztikáihoz. A jövedelem, az élethelyzet, nagyon sok elemből áll, olyanokból is, amely a munkakapcsolatokra, a munkahelyen való ö, helyzetre és a, lako, a háztartások jólétére is kiterjed. Ma az a feladatunk, hogy az új igényeket is kiszolgáló adatgyűjtésről legyen, adatgyűjtési lehetőségünk legyen. Az, az energiahatékonyság rendkívül fontos, de egy dolog feltűnik, két évre van szükség a tervezéshez. Abból indulunk ugyanis ki, hogy ez az egész a jelenlegi igényekre épülve indul el. Az az érzésünk, hogy a, a koronavírussal együtt a teljesen új helyzet miatt sokkal gyorsabb adatgyűjtésre van szükség. Olyan értékekre lesz szükségünk, amivel fel tudjuk majd mérni, hogy idősebb, bocsánat, hosszabb távon hogyan hat majd a a világjárvány, a, például a, a kiárási korlátozások, az időseket hogyan befolyásolják, milyen pszichológiai hatásai vannak az emberekre, milyen munkaerőpiaci hatásai. Közép-hosszú távon is értékelni kell tudnunk a világjárványt, és ehhez a statisztika nagyon jó eszköz. Adatokra, elemzésekre a következő években is szükség lesz. Köszönöm. Köszönöm én is. Megadom a szót akkor most a bizottságnak. Ha a képviselők közül már más nem kíván hozzászólni. Úgy látom, nem, akkor kérem a bizottságot, Didier Dupré urat. Szeretne -e reagálni? Köszönöm szépen. Jelezném, hogy valóban rendkívül fontos számunkra ez a kérdés, akkor, mármint a koronavírus hatásai. Ez a felmérésben is látszik. A következő évek életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira vonatkozó kérdéseink is vannak. Sokkoló az idei év, és nyilván a töve a jövő év is, de az értékelés még túl rövid távú lenne. E, további kérdésekre van szükség ahhoz, hogy értékelni tudjuk a háztartások helyzetét, illetve a koronavírus miatti változásokat a helyzetükben. A jövedelmi helyzettel kapcsolatban például a gyerekek e, viszonya az iskolákhoz, ugye a távoktatás miatt. Jó. Újra látjuk önt, újra halljuk önt. Dupré úr, kérem folytassa. Akkor hallanak, kiváló, nagyszerű. Nos, honnan mondjam, az elejéről vagy a végéről? Pusztán azt mondtam, hogy válaszoljak a, az előadó képvis, kérdésére, aki a koronavírus hatásaira is rákérdezett. Csak azt szeretném ezzel kapcsolatban tehát mondani, hogy nyilvánvalóan meg fogjuk nézni a különböző elemeket, jövedelem, életkörülmények, de nyilván össze kell tudnunk kapcsolni ezt a vírussal is, és világosan kell látni, hogy mi a kapcsolat ezzel az évre és jövő évre ezt már önkéntes alapon elvégezzük. Nem lehetett szabályozni, előírni, mert túl hirtelen volt az igény felmerülése. De vannak tehát olyan kérdések, amely a, az, az önkéntes adatszolgáltatás, a gyerekek helyzete, viszonya az iskolához szintén felmérésre került. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Az energiahatékonyság az EU intézkedések szempontjából nyilvánvalóan fontos, de a koronavírus miatt ezekre is ki kell térjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen a, az összefoglalót, és köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Nem látok most senkit, aki hozzá szeretne szólni. Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes további napot kérek. Térjünk akkor át a következő napirendi pontunkra, felhatalmazáson alapuló jogszabály a, a, dokum, a dokumentálható bizonyítékok nyomon követésének, tárolásának szabályai a felhatalmazáson alapuló jogi aktusra vonatkozóan megadom a, a bizottságnak a szót, utána a két-két percre a két képviselőnek, akik szót kértek. Ezzel pedig kérem Loresti Pietra Antoniót a foglalkoztatási főigazgatóságtól. Megadom önnek a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, csak hallanak, de valószínűleg nem látnak. Így van, a tolmácsolás szem... A tolmácsolás miatt kérjük, hogy nyissa meg a kameráját. Nekem azt írja ki, hogy nyitva van, de nincs. Egy pillanat, próbálkozom. Várjuk, uram, és a vízhanggal is próbáljon megkezdeni valamit. Köszönjük. Voilà, voilà. Yes. Szuper, itt vagyok, nagyon szépen köszönöm. Most azt kérjük a teremből, szól az elnök, hogy a hangot próbálja optimalizálni. Now? Now? No. Just a second, just a second. Kérem egy percre a türelmüket. How is it now? Milyen most? Tökéletes, uram. Nagyon szépen köszönjük. Nyolc perce van, most, hogy megoldotta a problémát. Elvileg egy előadásom is lenne, de kérem, jele, eh, mondják meg, hogy hogyan tölthetem fel az interakciót, nem ismerem ezt a rendszert, úgyhogy kérem, mondják meg, hogy hogyan eh, tudom önök számára is láthatóvá tenni az előadásomat. Valaki jelezte, hogy eh, már látják is, köszönöm szépen. Akkor a mikrofont próbálom a lehető legjobban tartani. Köszönöm szépen, és elnézést kérek a, technikai, a kezdeti technikai problémákért. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek és beszámolhatok a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról. Nyilvánvalóan ez azokat a változásokat tartalmazza, amelyeket az 552 9 per 2020-as jogszabályra vonatkozóan alakítottunk ki. Ez tehát az a csomag, a víru, amely a vírus korona <laughs> akkor bocsánat, a koronavírussal kapcsolatos helyzetre adott válaszunk a bizottság elfogadásával, és gratulálunk, a, hogy olyan gyorsan sikerült a szükséges rugalmasságot nem csak a kohéziós alapokban, hanem az olyan eszközökben is, mint a, a, a támogatási, az európai támogatási alapnak a kérdésében nem a kettes számú ábrára lenne szükségem, nem igazán. A kettes ábránál tartunk. Nos, ha visszajön a, visszajönnek a szlájdok, jó, látjuk, köszönöm szépen. Minden esetre a 3 plusz volt maga a reakció, így neveztük el, hiszen az emberek a akik a támogatást igénylik, rendkívül sérülékeny csoport, a legsérülékenyebb emberek, akik a leginkább vannak kitéve annak, hogy a, a problémák, bármilyen nehézség sújtsa őket. A covid kapcsolatos intézkedések keretében sokkal nehezebb volt a legnagyobb szükséget szenvedők számára segítséget nyújtani. A rugalmassági intézkedések pragmatikus segítséget kívánnak adni a partnerszervezeteknek is, hogy a lehető legnagyobb segítséget tudjanak számukra segít, eh, nekik segíteni. Intézkedésként például a, az élelmiszeri és alapanyag biztosítás közvetlenül lehetséges, ami a Fed szabályozás alatt amúgy is lehetséges, de most közvetve is lehetőséget adunk, tehát azzal, hogy vouchereket lehessen felhasználni elektronikus formában, illetve papíralapú jegyekkel is. Az előadás most visszajött, és hogyha most minden stimmel a hármas a hármasnál tartunk, tehát akkor az új modalitás bevezetésével a papíralapú és az elektronikus voucherek egészen más eszközét jelentik a segítségnyújtásnak, és teljesen más kockázatúkat is tartalmaznak az audit számára egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust szeretnénk, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban tehát az auditálési részleg igazgatójával abban állapodtunk meg, hogy majd a későbbiek során további részleteket is bemutatunk. Fontos indikátorokat kell tudnunk összegyűjteni, hiszen pontosan az alapanyaggal kapcsolatos és élelmiszerrel kapcsolatos támogatást kell biztosítani, közvetett eszközökkel is, voucher elektronikus formában, vagy bármilyen más formában, jegyek formájában. Nagyon fontos, hogy a, a felhatalmazáson alapuló jogszabály olyan eljárást is biztosítson, amelyben eh, a, a, fe, a FEAD szakértői csoporttal eh, konzultálnunk lehetett. Erre július 13-án került sor, az összes tagállamból szakértők és az EP képviselői is jelen voltak. Benne van eh, az ülés eredménye az úgynevezett magyarázó memorandumban. November 4-én fogadta el a bizottság a a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, ez áll az önök rendelkezésére. Szeretném most már Schefautnak átadni a szót, aki majd a, a a részletek erről számol be, és aztán utána magukra, az indikátorokra én fogok visszatérni. Köszönöm. Okay, many thanks. Köszönöm szépen. Akkor vissza is térnék magára a prezentációra. Ott folytatnám, ahol kollégám abba hagyta, és az audit részéről szeretnék beszámolni. Elvileg a hatos ábránál kellene tartanunk. Tehát a hatos ábra. Köszönjük szépen! Nos, megszakadt a kapcsolat, úgyhogy szeretném akkor inkább a szót Michelnek visszaadni. Akkor folytassam én? Nem? Úgy látom, hogy most újra látjuk a meg kell nyomni a speak gombot. Az audit számából természetesen nagyon fontos, hogy különböző helyzeteket mérjünk fel. Ez egy új eszköz. Az általános audit követelmények szempontjából nagyon fontos, hogy a tagállamok vagy a hatóságok saját döntéseik alapján vouchereket tudjanak kiadni. Ez azért fontos, mert ennek természetesen költségei vannak, amit a bizottságtól vissza lehet igényelni. Szerettük volna ezen kívül azt is biztosítani, hogy a végfelhasználóknál a vouchereknek a hasznát is ki tudjuk mutatni, így tudjuk a, a költség-haszonarányt meghatározni. A jogszabály ezen kívül rendelkezik arról, hogy, hogy megfelelően az audit azt is tartalmazza, hogy a voucherek és egyéb kártyák és egyéb eszközök a végfelhasználóhoz eljutva megfelelő elosztással és megfelelő felhasználással a lehető legszélesebb területeket fedjék le, de kiválóan az élelmiszer és az alapvető termékek vásárlásánál lehessen ezeket felhasználni. Vannak ezen kívül rendkívüli elvárások is a, vo- a papíralapú voucherekre vonatkozóan. Miért? Azért, mert a papíralapú voucherek kell a visszaélés lehetősége nagyobb. Az alapelgondolás az, hogy a papíralapú voucherek olyan úgy működnek, mint a készpénz. A készpénz pedig mindig biztonsági mechanizmusokat követel meg, mint a bankjegyek például. Először a biztonsági intézkedésekre van szükség, hogy milyen intézkedéseket hozott a kezelőhatóság, hogy hamisítani ne lehessen ezeket a vouchereket. Meg kell határozni, hogy kik azok az intézmények, amelyek meghatározzák a végfelhasználók közét, körét, és biztosítják, hogy valóban csak a végfelhasználók, a meghatározott jogosult végfelhasználók kapják a vouchereket. Több változásra van szükség az új eszközzel kapcsolatban, tehát az előzőekhez képest. A, ez a 26-tól 30-as pontig való rendelkezések, ami a voucherek száma, a végfelhasználók számára és egyéb eszközökre vonatkozó kártyák és egyéb eszközök száma, a voucherek kártyák és eszközök száma, amelyeket a végfelhasználók felhasználnak. A, ez az első három. Nos, rendkívül fontosnak tartjuk azt is, hogy a végrehajtás tisztességes e, és igazságos legyen. Éppen ezért két, e, jogáll, két tagállam már a végrehajtási programjaikat is módosították, annak, módosította annak érdekében, hogy a voucherek, kártyák és egyéb eszközök az új rendelkezéseknek megfelelően kerüljenek meghatár, felhasználásra. Köszönöm szépen, és most szeretném visszaadni um, a foglalkoztatási főigazgatóságtól D. Pietrantonio úrnak. Nos, valóban ennek alapján az indikátorokat és a mutatókat is meg kellett változtatnunk azért, hogy a vég a kedvezményezettek vonatkozóan megfelelően tudjuk mérni a felhatalmazást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust is módosítani kellett, input-output mutatók, ennek input-output mutatóit is. Ha most a, visszatérünk a 13-as ábrákra, akkor látjuk, hogy két indikátort kellett módosítani. Az egyik az élelmiszer és alapvető termékek kapcsolatos segélymutatóit kellett módosítanunk. Ez az, amit a leginkább sérülékeny csoportok számára kell, hogy biztosítsuk, és ez ugye két közvetlen eszköz, ez a voucheres eszköz, és emiatt egy C új indikátort is bevezettünk, ez a pirossal aláhúzott rész. Ebben arról rendelkezünk, hogy az élelmiszer és alapvető, élelmiszer, alapvető termékekre vonatkozó tárma, támogatása két indirekt eszközzel is, közvetett eszközzel is lehetséges. Hogyha tovább megyünk, akkor azt is látjuk, hogy módosítottuk az első mellékletnek a címét is, és most már a 15-ös ábránál tartok, a majdnem az utolsó ábránál, tehát a 15-ös ábrát kérem, még egyel hátrébb, így van. Itt E, az eredménymutatók teljes sorát rendeltük, illetve határoztuk meg, mint természetesen az élelmiszer és alapvető termékek közvetett eszközökkel való támogatására vonatkozik, e, voucher, kártya és egyéb eszközök. A, a korsávokat is beírtuk, mint alapmutatót, aztán a hagyományos támogatási rendelkezéseket az élelmiszer és egyéb alapvető termékek számára. A 15 év alattiak, a 65 év felettiek, a nők, migránsok száma, vagy a, a külföldi hátterű emberek számával, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok számával egészítettük tehát ki az eredményindikátorok sorát. És még egy ábrán van, amit mindig arra vonatkozóan, amit mindig elvégzünk, mégpedig az adatokat a partnerszervezetek felméréseivel gyűjtjük össze. Tehát nincs semmiféle olyan elvárás a jogszabályból, hogy az adatokat a, végfel, a kedvezményezettek, a végfelhasználóknál kellene gyűjteni. Ez nyilvánvalóan nagyon fontos el tudják képzelni, hogy miért fontos pont ez, hiszen nem akarjuk megbélyegezni a kedvezményezetteket, nem akarjuk, hogy rá személyre szóló adatokat gyűjtsenek, az ő szintjükön gyűjtsenek adatokat. Ezzel végére is éltem az előadásomnak, és megjegyezném, hogy örömmel várom kérdéseiket. Köszönöm. Thank you very much for your presentation. Köszönöm szépen ezt a előadást, megköszönöm mindkettejüknek, és most a képviselőknek adom át a szót. Két percet kaphat minden hozzászóló, akinek kérdése vagy észrevétele van. Cindy Franzen az első hozzászólónk a néppárttól. Parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen az előadóknak is. A válság kezdete óta egyre nő a szegénység, és arra számítunk, hogy az elkövetkezendő hónapokban ez még inkább nőni fog. Több tagállamban is érezzük ennek a következményeit, az élelmiszercsomagokért hosszú sorok állnak sorba, egyre több a hajléktalanná vált személy, és Európa szegényes, szegény ellenességi stratégiájának a pillérjét, legfontosabb pillérjét kell kihasználni, ezt az alapot, hogy a leginkább rászorulókat támogassuk. Társfinanszírozás, százszázalékos társfinanszírozásra van szükség, viszont vannak még problémák a végrehajtásban, és nagyon jó, hogy a bizottság javaslatokat tesz hatástanulmányt végezzünk, a szabálytalanságokkal szemben fellépjünk. De szeretnénk felhívni a figyelmet egy fontos aspektusra, amelyet nem felejthetünk el. Például az élelmiszerjegyek használata komoly administratív költségekkel jár, ezt nem szabad alábecsülni. A második dolog, az ilyen élelmiszerjegyek vagy kuponok tulajdonosai teljes áron kell, hogy élelmiszert vásároljanak, nem vásárolhatnak olcsóbban, nagy keráron. Az élelmiszerbankok készletei azonban most komolyan csökkentek, ezt sem szabad így hagyni, senkit nem hagyhatunk magára. A kérdésem tehát, hogy a bizottság hogyan reagál ezekre a kihívásokra, hogy ilyen közvetett mechanizmusokat alkalmaz a szállításra, és hogy a társadalmi kapcsolatok a válság miatt ritkulnak, az élelmiszer ára nő. Ezekre a kihívásokra hogyan reagál a bizottság? Köszönöm, Cindy. Most Gabriele Bischoff következik a szocialista frakcióból. Kérdezem, hogy csatlakozott-e hozzánk? Igen, akkor parancsoljon, és a szót átadom. Köszönöm szépen, elnök úr. Radoboni Fej nevében szólok, aki a szocialista frakció árnyék előadója a témában, és sajnos már nem tudott csatlakozni az üléshez. Bani Fej kolléga szeretné megköszönni a bizottságnak az együttműködést, és az átláthatóságot is ebben a folyamatban. A nyár óta az, ennek a felhatalmazáson alapuló rendeletnek az első tervezette eljutott a képviselőkhöz. A parlament örül annak, hogy megmaradnak a papírkuponok az elektronikus kuponok mellett. Eléggé észszerűnek tartjuk azt, hogy technikai szabályokat vezetnek be a lehetséges csalás és visszaélések, szabálytalanságok megelőzésére, és különösképpen mondjuk ezt akkor, amikor ennek a válságnak a legkritikusabb szakaszában vagyunk. Tehát nagyon fontos, hogy ellenálló képes és jól működő legyen ez az eszköz. Benifai kollégám szeretné a köszönetét kifejezni a bizottság két előadásáért, tájékoztatásáért, amely elmagyarázza, hogy ennek a két felhatalmazáson alapuló rendeletnek miért van szüksége módosításra. A további minimum követelmények fontosak hogy össze lehessen egyeztetni a kiadott kuponok értékét a valóban felhasználtakkal, és hogy biztonsági intézkedéseket lehessen alkalmazni annak érdekében, hogy ezeket a kuponokat ne lehessen hamisítani, tehát az összes ilyen javaslat mind megállja a helyét, mint szükséges. A bizottság tisztában van azzal is, hogy a lehetséges minimum szinten kell tartani az adminisztratív terheket annak érdekében, hogy a segítséget hatékonyan eljutathassuk azokhoz, akik erre a leginkább rászorulnak. Nagyon fontos az, hogy a civil szervezetek munkáját segítsük, hiszen ők dolgoznak a helyszínen, ők érik el a rászorulókat. Fontos tehát, hogy ezek a civil szervezetek a rendelkezésre álló időt a működésre fordíthassák. Mindezt elmondva arányosnak tűnnek az intézkedések, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Gabi, mondja az elnök, köszönöm a megértésedet, és a világos fogalmazást is. A Renew, a Zöld és az ID frakcióból nincs hozzászólónk a hozzászólók listáján, úgyhogy megkérdezem, hogy van-e valaki, aki még szólni kíván. Hogyha nem, akkor visszaadom a szót Margarita Delapízának, aki az ECR képviselője. Parancsoljon, Margarita! Please, micro. A mikrofont kérjük kapcsolja be. We cannot hear you. Nem halljuk sajnos Margaritát. One more. Hola. Hola. Tegyünk még egy kísérletet, most tökéletes. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt szerettem volna mondani, hogy ugye a koronavírus válsághoz próbálják igazítani ezeket a felhatalmazáson alapuló rendeleteket. Például az élelmiszer kuponokkal kapcsolatos rendeletet nagyon jó, hogy gyorsan reagál a bizottság. Persze ezekkel a kuponokkal vissza is lehet élni, lehet őket hamisítani, tehát nagyon fontos, hogy a bizottság fellépjen, ellenőrzések történjenek tagállami szinten, és hogy ellenőrizzük azt is, hogy ki használja, ki kapja meg ezeket a kuponokat, és itt minőségi adatokra van szükség, amelyek alapján lehet látni, hogy a programok a megfelelő hatást érik el. A bizottságnak tehát a jó irányításra kell, hogy a figyelmét fordítsa. Reméljük, hogy az Európai Parlament információt kaphat a programok eredményeiről. Részletes beszámolókat szeretnénk kapni, mert ezek a finanszírozási programok számunkra nagyon fontosak, és azt gondoljuk, hogy a járvány miatti rendkívüli körülmények elnyítésére kell felhasználni őket. A vállalkozások bezárnak, nagyon sokan elveszítik a munkahelyüket, tehát az élelmiszereket, az alapszükségleteket, el kell, hogy juttassuk a leginkább rászoruló személyekhez, családokhoz, akik a szegénységben élnek. Így tudunk a gazdasági és társadalmi nehézségeken felül kerekedni. Köszönöm szépen. Hozé Guzmónak adom meg a szót, mondja az elnök a GUE frakcióból. Parancsoljon. Okay. Yes. Excellent kiváló. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami ezeket a rendeleteket illeti, van egy kérdésem. Ugye az a javaslat, hogy az élelmiszer kuponokat eljutassuk az emberekhez, nagyon jó, de a csalás most a kapcsolatos megalapítások min alapulnak? Van ezzel kapcsolatban valamilyen vizsgálat, vagy pedig egész egyszerűen csak nem, egyszerűen csak a bizalmatlanság miatt kell ezeket a lépéseket megtenni? Azért kérdezem ezt, mert nagyon fontos pontosítani számomra, hogy miről van itt szó, tehát mi alapján mondjuk, hogy csalásokra kerül sor, ugyanis administratív költségek, költségek merülnek itt fel, olyan szervezeteknél, akik az érintettekkel dolgoznak. Tehát el kell, hogy kerüljük világos a pazarlást, hogy ezeket a az alapokat mondjuk nem megfelelő módon használják el, ezt is el kell kerülni, de ne jussunk olyan helyzetbe sem, hogy a rászorulók hozzáférése korlátozott legyen, mert ez az utolsó pont, ahol ők segítséget kaphatnak. Lehet, hogy nem hatékony ennek a segítségnyújtásnak a formája, lehet, hogy az elektronikus kuponok, vagy általában a kuponok helyett a hagyományosabb, még hagyományosabb formához kell visszatérni. Nem tudom, szerintem ezt a fajta fiskális szempontot nem kell ennyire eh, erőltetni. Sikerült mindig a problémákat megoldani a múltban is. Most a kedvezményezettekre kell gondolni. A kedvezményezetteknek nem lesz pénze arra, hogy lobbistákat fizessenek, hogy Brüsszelbe jöjjenek és képviseljék az ő érdekeiket. Az én hazámban a csalás eléggé marginális, a rászorulók esetében nyújtott támogatás körében a szélső jobb használja a csalás érvét arra, ez egy mondva csinált érv arra, hogy még inkább elszigetelje ezeket a rászoruló társadalmi csoportokat. Úgyhogy kérdezem a bizottságtól, hogy milyen tanulmányra alapozzák, vagy milyen vizsgálatra alapozzák azt az állításukat, hogy a csalások elkerülése miatt szükség van erre a bürokratikus rémálomra, amely tönkreteszi a működő szervezetek életét. Köszönöm, mondja az elnök, akkor megadom a bizottságnak a szót, hogy válaszoljon, parancsoljon uh, Di Pietra Antonio kolléga a bizottságtól. Hello, can you hear me? Yes, yes. Igen, ha hallanak, igen. Akkor először is szeretnék köszönetet mondani a nagyon élénk reakciókra a képviselők részéről köszönöm szépen azt is, ahogy a felhatalmazáson alapuló rendelethez hozzáállnak, hogy pozitívan álltak ehhez hozzá, és pontosítom is akkor a szempontokat, és Franz képviselő kérdésére reagálok először. Tehát ugye a végső kedvezményezettekkel elveszik a kapcsolat, ő ezt említette, illetve azt is, hogy emelkedik az élelmiszerek ára, és Guzmán képviselő is aggódott emiatt. Elnézést kérek, ha valakinek a nevét rosszul ejtem ki. Nos, ami ezt illeti mindent az adott kontextusban kell vizsgálni. Az első hullám már lezajlott, ugye most a járvány második hullámában vagyunk. Az első hullámban volt egy szűk keresztmetszet, méghozzá az, hogy nem volt elég önkéntes aki élelmiszert, illetve alapvető cikkeket eljuttatott volna a rászorulókhoz, és ezért állt elő a bizottság azzal a javaslattal, hogy ilyen kuponokat, elektronikus kuponokat is lehessen alkalmazni. Egyfajta rugalmassági lehetőség ez, hogy a célcsoportot el lehessen érni. Már most nehéz a célcsoportot elérni, de ugye a járvány miatt még nehezebbé vált ez. És az, hogy nem volt a helyszínen elég önkéntes. Nyilván az egészségügyi körülmények, az egészségügyi helyzet is megnehezítette azt, hogy a leginkább rászorulók célcsoportjához eljussunk. A kuponok rendszerének van még egy előnye, ez ugye az, hogy a stigma gyakorlatilag eltűnik, tehát nincs megbélyegzés, mert azon a, azok az emberek, akiket közvetlenül keresnek meg, közvetlenül kapnak segítségnyújtást, sorba kell, hogy álljanak mondjuk egy levesres konyhán, és így tovább, de aki kuponokat használ, az ugyanúgy mehet és élelmiszert vásárolhat, mint bárki más, és erre is felhívta több képviselő is a figyelmet ami az élelmiszerek árának a növekedését illeti. Úgy gondoljuk ezzel kapcsolatban, hogy nincs meg ennek a kockázata. Miért? A rendszert úgy terveztük meg, hogy a kuponrendszerek létrehozása, a kifizetés egyfajta általányal történik, tehát 5 százalék lenne az általány, ez azt jelenti, hogy a, nem a rendszer fenntartására fognak ezek a költségek fordítódni. A tagállamok persze további kedvezményes rátákat is alkalmazhatnak a saját döntéseiken alapul ez, ahogy ez nekik megfelelőbbnek tűnik az adott helyzetben, annak érdekében, hogy jobban eljussanak a észszerű körülmények között a leginkább rászorulókhoz, a kedvezményezettekhez. És felvetettek még egy kérdést, tisztelt képviselők, és itt lehet, hogy majd megadom a kollégámnak, Márknak is a szót. Ez a kérdés azt célozta, hogy az intézkedések vajon arányosak-e. A csalás is ugye csökkenti az alapokat, arányos szabályokat építünk be, építettünk be a felhatalmazáson alapuló rendeletbe, hogy ezek az alapok ne máshova áramoljanak. Azt szeretnénk, hogy ezek az alapok valóban a leginkább rászorulóhoz, rászorulókhoz, a végső kedvezményezettekhez jussanak el. Az elektronikus rendszer a legkevésbé kockázatos, ugye a papírkuponokhoz képest, és ez az oka annak, hogy bizonyos feltételeket eh, vezettünk be a, biztos az ellenőrzési rendszerekben és a kuponok kiosztásának eh, rendszerében, de azt hiszem, hogy kollégám már ki tudja ezt egészíteni még néhány szóval. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Azt hiszem, hogy Márk kiegészítheti tehát az elhangzottakat. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit mondanék még, hogy a több képviselő agájaira reagáljunk az ellenőrzéssel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedésekkel kerüljük el a visszaéléseket és a csalást. Először is szeretném önöket biztosítani arról, hogy a célcsoport nem fog semmit észrevenni ezekből az intézkedésekből. Tehát őket nem érinti ez, ők megkapják a kuponokat papírformában, vagy elektronikus formában, akkor megkapják a kártyát, a pénzt a bankszámlán, vagy egy bankkártyát, amivel vásárolhatnak, ugyanúgy, úgy, mint korábban. A az audit követelmények központi szinten az érintett cég által fognak teljesülni, tehát ez nem a kedvezményezettek, a végső kedvezményezettek dolga, ugyanúgy működik ez, mint máskor. Ugye, hogy a szupermarketeket fogják, a szupermarketek költségeit fogják majd megtéríteni, miután az érintettek a kártyákat használták, tehát ezt az érintett vállalat végzi. A bizottság nem támogatta túlzottan a papír kuponokat, mivel itt nagy a kockázat. A hamisítást el kell, hogy kerüljük, ezért van szükség ezekre az intézkedésekre. Gyakorlatilag ugyanarról van szó, mint hogyha valaki készpénzt nyomtatna. A készpénznek, készpénz bankjegyeken is biztonsági intézkedéseknek megfelelő jelzések vannak azért, hogy ne lehessen hamisítani és az élelmiszer kuponokkal ugyanez a helyzet. És egy picit összetettebb itt tehát az ellenőrzés, de a tagállamoké a döntés, hogy a papírkuponokat vagy az elektronikus kuponokat részesítik előnyben. Természetesen elég részletesen tájékozottunk mindkettő használatáról és ennek a körülményeiről. A tapasztalat azt mutatja, hogy az elektronikus kuponok használata pozitívabb fogadtatásra talál. A legtöbb érdekelt, érintett, akivel beszéltünk, ezt részesítette előnyben. Kuzma a képviselő kérdezte, hogy vannak-e adataink a csalásról, a visszaélésekről, Hát nyilvánvaló, hogy ebben a szakaszban még nem vagyunk ezen a ponton, de a nemzeti rendszerekben alkalmazott kuponokkal kapcsolatosan vannak adatok csalásról és visszaélésekről. Ezért előnytelenebbek ezek, mint az elektronikus kuponok. Franszensz képviselő aggájára még visszatérnék, ugye, hogy eh, nincsenek társadalmi kapcsolatok, eh, társas kapcsolatok most is mindenki elszigetelődik. Igen, ez mindenkire igaz. Mindannyian megszenvedjük ezt, hiszen nem tudunk eh, találkozni egyszerre több ismerőssel. A bizottság azt javasolta, hogy elektronikus és papírkuponokat használjunk, éppen ezért, emiatt a helyzet miatt. Ha egy tagállam vagy irányító hatóság úgy dönt, hogy ilyen kuponokat alkalmaz, az nem akadályozza meg őt abban, hogy később a segítségnyújtás más csatornáit is lehetővé tegye, megnyissa, tehát bármit lehet alkalmazni, akár a kontaktus, a kommunikáció növelése érdekében is. Azt hiszem, ennyit válaszolnék, és visszaadom akkor a szót elnök úrnak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm a válaszokat, és megköszönöm a kollégáknak a kérdéseket. Most már csak az időzítést kell, hogy megemlítsem november 13-áig lehet ellenvetéssel élni, és az Európai Parlament és a Tanács számára rendelkezésre álló határidő az ellenvetés benyújtására, illetve a határidő meghosszabbítására január 3-a, 2021. január 3-a. Megköszönöm mindenkinek a munkát, a fegyelmet, nagyon fegyelmezetten pontosan vezettük le az ülésünket és 10 óra 30 van. Kedves kollégák, a kollégák, tolmácsok, mindenkinek szép napot kívánok, köszönöm az együttműködést, mindenki vigyázzon magára, küzdjünk együtt a vírussal szemben, és kérem, hogy fogjunk össze ezekben a nehéz időkben a családjainkkal, mindenkivel, akire, akinek segítségre van szüksége. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok!